költségeit díjazza kölcsönös megértés és a jobb határokon átnyúló együttműködés érdekében ezen kívül azon tevékenységeket, amelyek az alapjogi kártában rögzített értékeket konkrét megvalósuláshoz jutatják. A a különböző területeken tevékenykednek, kultúrák közötti párbeszéd, a közvetlen szolidaritás, az integráció, vagy akár a történelmi emlékezet ápolása. Ma 17 órakor az Európai Parlament egy ünnepés óra keretében méltatja a jelenlegi díjazottakat, és mindenkit meghívok erre az eseményre. Számos díjazott itt van most körünkben, és hölgyeim és uraim, az Európai Polgári Díj díjazottjai, szeretném önöket üdvözölni itt a tribünön.